és hogy ez a jelentés. Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy legyen fegyelmezett. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számban jöttek el az ülésünkre. Azt hiszem, hogy legközelebb a plenáris teremben kell majd megszerveznünk ezt a, az ülést. Nem tudom, hogy egyre többe a tagja ennek a szakbizottságnak, vagy több a hallgatóság. Hát mindkettőt szeretettel látjuk, feltéve, ha csendbe maradnak. Csak az szólhat, akinek az elnök szót adott, és pillanatnyilag most saját magának adta meg a szót. Úgyhogy először is elnézést szeretnék kérni a szakbizottság tagjaitól, illetve másoktól is, hogy késve kezdjük az ülést. Tekintettel egy politikai megállapodás ra, amelyet sürgősen meg kellett kötnünk. Ez a napirandi pontok egyikére vonatkozik. A koordinátorokat tovább kellett itt tartanom, hogy könnyebben mehessen aztán a plenáris ülés. Kérem, legyenek csöndben, vagy kiürítette a termet. És egyedül fog dönteni. Ez gyorsabban fog menni. Látom, hogy Dani ebbe az irányba ösztönöz engem. Na jó. Nagyon fontos kérdéseket kell lezárnunk egy óra alatt, úgyhogy nagyon gyorsan fogunk eljárni. Először is a napi rend jóváhagyása. Mindenki egyetért? Nem. Szilvesztris úrnak van valami megjegyzése, nem? Ah, Io volevo soltanto ringraziarla per l'intervento. Én szerettem volna csak röviden ahhoz kapcsolódni, ami tegnap elhangzott. Köszönetet szeretnék mondani önnek a hozzászólásáért Olaszország nevében. Köszönöm, Barbara. Tényleg úgy gondolom, hogy a szolidaritási alap mobilizálása olasz barátaink számára, akiket az abruzzói tragédia érintett. Nevezetesen a, az a megoldás, hogy Reimer bőge jelentését elfogadjuk, mégpedig úgy, hogy azonnali politikai jelzést küldjünk. Nagyon jó módszer volt arra, hogy olasz barátainknak azonnal reagáljunk arra a kérésére, amire tényleg nagy szükségük volt. Ugyanakkor tiszteletbe tartottuk a költségvetési szabályokat is, és szeretnénk azt is, hogy plenárison a miniszterek tanácsa nyilatkozzon a parlament előtt. De ehhez az kellett, hogy nagyon gyorsan lépjünk fel, úgyhogy aztán a következő plenárison történik meg mindez. Na most, ami a napirendet illeti, mindenki egyetért, az elnök közleményei között nincs semmi, úgyhogy gyorsan mehetünk tovább, és jöhet is a harmadik pont, ahol is jóváhagyásra van szükségünk. Súrján úr terjeszti elénk az állásfoglalási tervezetet bizonyos módosításokkal. Ismerik a játékszabályokat, az állásfoglalások vonatkozásában, mivel három napot, három éjszakát töltöttünk a 2010-es költségvetés tervezet megvitatásával, most már nincs vita erről, nincs vita a módosító indítványokról, úgyhogy szavazásra bocsátom egymás után a módosítókat, és minden egyes alkalommal jelzem, hogy az előadó milyen álláspontot képvisel. Persze. Kérem, csönd legyen a teremben. Tehát, kivételesen egy módosító szerző meg akar magyarázni egy módosítót, vagy ha az előadó szót kér, nyilván kérheti ezt. Nos, nézzük először Súrján László jelentését, aztán Vladimir Mankáé következik. Mindenkinek ott van a szavazólistája, remélhetőleg. Nekem itt van a néppárti, mindenkinek megvan a néppárti szavazólista, lehet egyébként mást is használni. Hármas bekezdés, egyes módosító, egy híres szerző, az előadó támogatja ki még. Köszönöm, ki van ellene? Úgy tűnik Salvador. Ha nem, egyhangúság, és így döntöttünk. Úgyhogy a kettes okafogyottá válik. Hármas, visszavonásra került. Nyolcas bekezdés. Van egy kompromisszuma az előadónak, és természetesen támogatja is. Ki van még mellette? Köszönöm. Ellene? Senki. Tartózkodás? Senki. Úgyhogy a következő módosítók már megszavazásra kerültek, kivéve a négyes, Ferm és Balcáni urak tollából, akik Social Dialogue and című kiegészítést kívánják eszközölni. Ez az? Jó. Azt gondoltam, hogy erről már szavaztunk. Igen? Ha Fermor úgy gondolja, hogy igen, akkor igen. A zöldek úgy gondolják, hogy az ötösről szavaztunk már? Igen, igen. Szálvador úgy gondolja, hogy a hatosról is. Elégedett, jöhet a kilencedik bekezdés. Hetes módosító, Fermúr módosítója, az előadó ellenzéki van mellette. Bal oldal ellene, jobb oldal és a közép, elutasítottuk. Nyolcas módosító, jutáig, mellette, köszönöm, ellene, senki, tartózkodás, senki, de igen, van egy tartózkodás. James Ellis. Köszönöm Jutta nevében, aki nem tudott eljönni ma, mert a családjával a születésnapját ünnepli. Gratulálunk Jutának, majd küldünk neki virágot, megcsókolgatjuk és megszavazzuk. Tízes bekezdés, kilences módosító, Olbricht úr. Az eladó ellenzi mellette ki van? a bal oldal, Ellene a jobb oldal. Ugyanolyan arányban, ahogyan a néppártit elutasítottuk. Tízes. Módosító, Fern Balcani, az eladó mellette van, ki van még? Mindenki, ellene, senki, de, bocsánat, asszonyom, ön. Kitartózkodik senki, elfogadtuk. 11-es módosító fenn, Bálcáni féle ki van mellette, köszönöm ellene. Tartózkodás ugyanígy, ugyanolyan arányban elfogadtuk. 12-es, ugyanolyan szerzők, ugyanazon szerzők tollából, de van egy szobeli módosító, Fairmúrtól, a Council helyett, illetve nem, a Council szeretné a Member States helyett. Senki nem akar Ja, ellenezni ki van mellette, köszönöm. Ellene, senki. Tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, Fern Bálcáni, ki van mellette? Az előadó igen. Ellene, egy. Tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, Fern Bálcáni, most az előadó ellenzi. Mellette ki van? Köszönöm, ellene, a többsége a jobb oldalnak. Nem? Nem. Jó, hát akkor szavazzunk. Nekem sincs itt a kártyám, úgyhogy számolni kell. Hát ez aztán elfogadhatatlan, na mindegy, számolunk. Ki van, tehát mellette számoljunk. 19, 19. Bon, baissez les mains. Le lehet tenni a kezeket, ki van ellene? Ah, pardon. Il y a un PPE de trop. Egyel több a néppárti képviselő, úgyhogy én nem szavazok. Úgyhogy az eredmény 16-16? 19, mondja valaki. 19-16? Vicc nélkül? Na jó. Na jó, most ez egyszer. Bár jobban szeretem az elektronikus úton való szavazást. Jó, tehát ez volt a 14-es, amit elfogadtunk. Jön a 15-ös, Jutta módosítója, az előadó mellette van, köszönöm. Ki van ellene? Senki. Tartózkodás, elfogadtuk. 16-os, ami okafogyottá vált, 17-es, jegle képviselő, asszony, Fermúr szeretne hozzászólni. Van egy kérdésem Jegle asszonyhoz, ha nincs itt, akkor esetleg valaki más. Tehát ha jól értem, akkor itt a hatályt, ezeknek az intézkedéseknek a hatályát szeretnék kiterjeszteni. Tehát azt szeretné, hogy nem csak a tejre és a gyümölcsre gondol, hanem más termékekre is kiterjeszti? Ha igen, akkor ellenezzük. Tehát, hogyha csak tejre és gyümölcsre érti, akkor rendben van, de hogyha ott már a kenyér, a hamburger, meg a többi is ide tartozik, akkor ellene vagyunk. Monsieur Surján. Surján úr? véleményem szerint az iskola tejre és az iskolai gyümölcsre vonatkozik. A, tehát a szövegezés egy kicsit bonyolult, de nincsen más értelmezési lehetősége számomra. Ebben az esetben töröljük azt, hogy extend the scope, tehát hogy kiterjesszük a, a táját? Mert nekem ez azt jelenti, tehát hogyha az increase szót benne hagyjuk, az rendben van így? Madame Jégle n'est pas là. Elnök. Jó. Jégle asszony ugyan nincs itt, de hogyha egyet értenek, igen, az előadó egyetért, úgyhogy ezt a kompromisszumot akkor uh, így értem. Tehát élelmiszeripari termékek nem a McDonald'sra és a genetikailag módosított termékekre nem terjed ki. Ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Senki. Tartózkodás. Akkor így módosítva elfogadtuk a módosítót. Gariga úr. Elnök úr, úgy gondolom, hogy számolni kellene, még egyszer meg kéne számolni, hogy hány néppári, néppárti képviselő van. Tehát valakit beleszámolt, aki korábban néppárti volt, ám már nem az. Tehát szerintem azért számolja meg még egyszer, hogy honnan hányan vannak. Jó, rendben. Élesz. Hát, Sajnálom, James mégiscsak a néppárthoz húz a szívemén. Yeah. Bon. La politique. Nos, a brit politika még komplikáltabb lett, mint az olasz. Jó, hát ez most akkor igaz lesz a következő szavazatokra is. <laughs> Bien. Alors, nous en sommes maintenant... Euh, Tehát, 18-asról szavaztunk? A 17-esről. Jön a 18-as, Ferm úr, kiegészítése, ki van mellette, az előadó támogatja, köszönöm, ki van ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as bekezdés 20-as módosító, szintén fennféle. As addition in full respect of human fundamental rights, tehát ki van az alapvető emberi jogok mellett, az előadó igen, köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás. 20-as módosító így elfogadtatott. 19-es Salvadoré, ami kompatibilis a 20-assal, nem ellenzi az emberi jogokat. Ki van mellette az előadó? Igen. Köszönöm. Ellene? A bal oldal, igen, de hát eléggé elszigetelt, kisebbségben van. Garigát elfogadtuk a 19-esben. 20-as bekezdés, 21-es módosító, Fern Baltani. Részenkénti szavazást szeretnének az expanded end szavakról. Tehát, először is szavazásra bocsátom a 20-as bekezdés szövegét, az expanded end szavak nélkül. Az előadó támogatja ki még? Többség, nagy többség, ellene, kisebbség, tartózkodás, elfogadtuk. Most ezekről a szavakról szavazunk. Expanded End, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Elég nagy többség, úgyhogy kihagyjuk ezeket a szavakat. 22-es módosító, Lamászúr úr féle, kompatibilis a 21-essel, az előadó támogatja. Ki még? Köszönöm. Ellene? Aha. Jó, hát akkor visszavonom. Így elkerülöm azt, hogy egy kis kisebbség legyőzön, úgyhogy azt sem akarom, hogy az újságok azzal legyenek tele, hogy a Kobu elnökét nem támogatta a szakbizottsága. Na jó. 23-as. Fern Bálcáni féle. Fermor. Elnök úr, visszavonom. Nagyszerű. És pedig a következő Haug asszonyé miatt. Haug. 24-es Haug féle. Ellene van az előadó. Ki támogatja 24-est? Köszönöm meg kell számolnunk, sajnálom. Azt gondoltam, hogy többség van az előbb. Hmm, 19-17. Itt van a, itt van a hölgy is, ezt is meg kell számolni. Il y en a plus que 16. Bon. Qui compte? Csak 16. Ki van ellene? 13. 16-13. Hát, majd az olasz delegáció rendezi a sorait. Elfogadtuk tehát. 23-as bekezdés. Előadó B kompromisszuma. Ki támogatja? Jól dolgozott az előadó, ki van mellette? Szinte mindenki ellene. Ki mer ellene szavazni? Senki, jó. Elfogadtuk. 23-as új bekezdés, 25-ös módosító, de ez benne van az előadói kompromisszumban, így van, Helga? Tehát a 25-ös benne van. Ugyanez a helyzet a 26-ossal. Ugyanez a helyzet a 27-essel. Tehát a 25-ös bekezdésben van egy lamatúrféle, meg lehet szavazni, ez már jobban tetszik. Ellene kíván. Ez teljesen személyes jellegű. Hát, nagyon szomorú vagyok emiatt. De hát, végül is sajnálattal kell regisztrálnom, hogy kisebbségben vannak. Tehát elfogadtuk a módosítót. 26-os bekezdés, 29-es módosító Fermúrféle, az eladó ellenzi. Ki van mellette? Egy kis baloldal. Ellene? Nagy jobb oldal. És jelentős része a balnak, a zöldek részéről. 29-est elutasítottuk. 30-as. Ezt is szavazni, erről is szavazni kell, előadó mellette, mellette, még a zöldek is, de kis, kisebbségben vannak ellene. Elfogadtuk. Örül a szerző. 31-es, 26-os bekezdés. Heglund Jensen. Az előadó mellette van. Ki még? Nagyon sokan. Ellene? Senki. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es Ferm féle. Kiegészítés. Ki van mellett az előadó mellett? Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Senki. Elfogadtuk. 29-es bekezdés. A liberális és demokrata barátaink két részben kérték a szavazást, az előadó támogatja mindkét felet. Az első részben, mármint rész, he's worried about az, egészen az in general league. Ki van az első rész mellett? Köszönöm ellene, a zöldek, és vettem a nasszony. A többség mellette elfogadtuk. Második rész, has decided. Those questions in due timing. Ki van mellette? Második részről beszélünk. Ellene. Hát sajnálom, de azt hiszem számolnunk kell. Tehát a második rész mellett ki van. Kérem, nyugodtan emelje fel mindenki a kezét, mert mindenki nem emelte fel. Megnézzük, hogy nincs-e túl sok néppárti szavazó. Très bien. 17 pour. Con... Jó, 17 igen, tehát ki az ellenző tábora? Második részről szavazunk. 19. Tehát elutasítottuk. Az első részt elfogadtuk, a másodikat nem tehát. Pálcáni úr módosítója így okafogyottá válik-e? Igen? Jó. A 33-as tehát okafogyott, 32-es bekezdés, 34-es fenn, Balzani féle előadó úr ellenzi, ki van mellette. Köszönöm. Ellene? a liberálisok az egész jobb oldallal, a többség ellenzi, tehát elutasítottuk. Köszönöm szépen! Nos, következik az összes ö, szakbizottságról szavazunk, és a hagyományoknak megfelelően azt javasolnám, hogy blogban szavazzunk, mivel ez azt jelenti, hogy figyelembe vettük, az előadó nevében beszélek, tehát úgy tekintjük, hogy figyelembe vettük az összes véleményt, amit a többi szakbizottságtól kaptunk a parlamenttől, megvizsgáltuk módosítóikat, szavaztunk róluk, volt, amit elfogadtunk, volt, amit nem. Figyelembe vettük a megjegyzéseket is, beleértve a most megszavazott állásfoglalás tervezetet is. Tehát ezzel kell pontosítani a blogban szavazást. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Egy. Valaki kitartózkodik? Senki. Így tehát megszületett a döntés. Végszavazás következik az így módosított állásfoglalás tervezetről. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Senki nincs az állásfoglalás ellen. Portás úr? Tartózkodás? Nincs. Köszönöm szépen. Így elfogadjuk, és szívből gratulálunk az előadónak, aki most már megvédheti ezt az álláspontot mindannyiunk nevében a plenárison. James. Uh, might I ask a question? Szeretnék feltenni egy kérdést az előadónak. A szavazatainkban foglalkoztunk azzal a felülvizsgálattal, amit a bizottság részéről jelentettek be? Tehát nem tudom, hogy a bizottság most szeretne a pénzügyi terv fél éves áttekintésével foglalkozni, vagy nem, foglalkoztunk ezzel, vagy nem. Monsieur le rapporteur. As a matter of fact, we now... Igazából kifejeztük a véleményünket, és pedig a 2010-es költségvetésről másról nem. Tehát a felülvizsgálat, az áttekintés egy másik dolog. Ez az egész periódusra vonatkozik majd, és ez nem függött össze ezzel a dologgal. A FED... Igen. Nos, ami a felülvizsgálatot illeti, az a Lisszaboni szerződés intézményes keretei között kerül majd végrehajtása. És nagy valószínűséggel elég gyorsan kell majd nyilatkoznunk, mert a, fél, a félidős felülvizsgálat keretén belül és az elkövetkezendő egyeztetés, három oldalú tárgyalás során ezt szeretnénk megvizsgálni. Igaza van Jamesnek, hogy majd pontos kérdéseket teszünk fel Semeta úrnak, az új biztosunknak, akinek majd válaszolnia kell a kérdésekre. Most következik Manka úr állásfoglalás tervezete megint csak egyenként fogom a módosítókat megnevezni, mindenkinél ott van a lista, négyes bekezdés, kettes, Fernández féle, ki van mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, nagy többséggel elfogadtuk. Ötös bekezdés, hármas módosító, maga az előadó fogalmazta, aki nyilván támogatja mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos bekezdés. Előadó négyes módosítója mellette, köszönöm, ellene, senki, elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, ez egy új, szóbeli módosítója van az előadónak. Itt van a szöveg? Igen, megvan a szövege. Mindenki elolvasta, ki van mellette? Köszönöm, ellene, senki, tartózkodás, senki, elfogadtuk. 13-as bekezdés, 5-ös módosító, Fernández. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es bekezdés, 6-os módosító, ugyanaz a szerző, az eladó mellette van, ki van mellette, köszönöm, ellene. Egy valaki, tartózkodás senki, egy, bocsánat, elfogadtuk. Első kompromisszum az A, a következő, ki van mellette, köszönöm, ellene, senki, tartózkodás, senki, elfogadtuk, és a 14-es nem. Nem, nem, nem. A hetes módosítóra vonatkozik. parce que le paragraphe 14 a déjà été amendé par M. Fernandes. Donc il faut s'assurer, euh, le rapporteur... Az előadó majd euh, felvilágosít minket, hogy Fernández hat, úr hatos módosítója az A kompromisszummal kompatibilis-e. 14-es új bekezdés, 7-es módosító itt okafogyotté válik, 8-as módosított 16-os bekezdés. Fernández úré az előadó támogatja, ki van mellette. Uh-huh. Csak a néppárt. Elle. mindenki más le vagyunk győzve. Sajnos Fernández úr hát legyőz, legyőzték. 20-as bekezdés 9-es módosító előadó tollából, ki van mellette, köszönöm, ki van ellene, egy valaki, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es bekezdés, 10-es módosító Fernández úr támogatja az előadó is, mi ki? Köszönöm, elleneki van. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy alcím a 23-as bekezdés után, Fernandes úr javasolt a 11-es módosító, mellette ki van az eladóval, köszönöm, ellene, egy valaki tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös bekezdés. Részenkénti szavazás. 12-es módosító. Az első rész Believes-től a Legislative Work-ig. Az előadó támogatja, ki még. Köszönöm. Ki van ellene? Belderul, köszönöm. Ki tartózkodik? egy valaki. Második rész az acknowledges-től a legislative workig. Az előadó ezt is támogatja ki még? Nem, tévedtünk. Ó, bocsánat. A néppárt szavazólistáját követtem. Ajjaj. Nem, az előadó ellenzi, ki van mellette? Gondolom épp párt, Ki van ellene? Igen, többen. Tehát elutasítottuk. Következik a 25-ös bekezdés, 13-as módosító Fernández úrtól. Nem, De ha a második részt elfogadjuk, akkor szavazni kell róla. Ja nem, bocsánat, bocsánat, elnézést kérem, tehát okafogyottá válik. Jön a 14-es, Fermúré, az eladó támogatja ki még, úgyhogy remélem mindenki emeli a kezét, köszönöm, ellene, senki, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító, az előadó támogatja, ki van még mellette, Salvador, óvatosan nem elérkezik. Ellene, senki, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen. Egyes, ugyanaz a szerző, ki van mellette, még az eladó mellett. Köszönöm, ellene, senki, tartózkodás, elfogadtuk. Nos, hasonlóképpen a blogban szavazzunk minden olyan módosított és véleményt, amit figyelembe vettünk a szavazás során, ahogy ezt tettük a súrján jelentés vonatkozásában, különös tekintettel az INTA Market. Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Petíciós Bizottság vonatkozásában, melyek ebben az állásfoglalásban benne vannak. Ki van mellette blogban, figyelembe véve ezeket a módosítókat. Köszönöm. Ellene senki? Tartózkodás senki? Köszönöm. Most tehát a banka állásfoglalásról módosított formájában szavazunk, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Egy valaki, tartózkodás. Nincs tartózkodás, köszönöm szépen. Nagy többséggel tehát Gratulálunk Manka úrnak. Örülünk, hogy konvendi úr megjelent körünkben. Sajnáljuk, hogy már el is megy. De nagyon örülünk, hogy itt volt, és tanácsokat adott nekünk. Kedves kollégák! Utolsó napi rendi pont a hétvége előtt. Igen, nehéz problematika, a parlament vásárlása a bűró kezdeményezésére a TREV 1-es épületről van szó. Ez az a téma, amit megvitattunk a koordinátorokkal, és a koordinátori ülés következtében szeretném a következő javaslatot terjeszteni a Költségvetési Bizottság elé. Ezt Bokros úr, előadónk távollétében tettem, aki nagyon sokat foglalkozott a témával, és bizonyára emlékeznek rá, hogy az ő jelenlétében vitát folytattunk, eszmecserét erről a projektről hétfőn, és az előadó én, és sokan önök közül ö, intenzív kapcsolatot tartottak a büróval, Vidal Quadras úrral, aki az ingatlan politikáért felelős a büróban. Sajnos, Bokros úr, ma nem tud itt lenni, és arra kért, hogy helyettesítsem, és szóljak a nevében. Kézzel írt egy kis anyagot, amit először korán reggel a koordinátorokhoz küldött el, majd délután a Költségetési Bizottság minden tagjának, amelyben negatív álláspontot javasol. Emlékeztetném a tagokat a jelenlegi helyzetre. Először is a jogi helyzet. Minden alkalommal, amikor az intézmények egyike, parlament vagy egy másik ingatlan projektet ö, kíván ö, megvalósítani, amelynek jelentős költségvetési következménye van. A Költségvetési Bizottságot tájékoztatják erről, és úgy a szakbizottság dönt, hogy akar-e véleményezni, vagy sem. Mi úgy döntöttünk, hogy véleményezünk, mert több 10 milliós eurós költségről van szó. Nos, ha véleményt készítünk, A 179-es cikk 3-as pontjában, hogy ha véleményezünk, ezt 14 napon belül kell tenni. Kicsit már késésben vagyunk, hogyha ezt szigorúan értelmezzük, de vannak ö, enyhítő körülmények, mert a téma a múlt héten három nap, három éjjel került megvitatásra, és bizonyára emlékeznek arra, hogy a harmadik éjszaka végén, amikor azt javasoltam, hogy folytassuk egészen napi rendi pontok végéig, Lewandowski elnök úr nagy bölcsen az egész bizottság véleményét fejezte ki, amikor azt mondta, hogy hagyjuk abba, mert már mindenki kimerült teljesen. Úgyhogy kicsit már túl voltunk a határainkon. Jelezném, hogy ez nem alapvetően fontos, mert végül is nem a jogi aspektus a legfontosabb ebben az egész kérdésben, hanem a politikai aspektus. Tehát a bűró várja a véleményünket. A következő probléma merül fel előttünk. Nagyon gyorsan kell véleményt alkotnunk, konkrétan, nevezetesen ma, mert a következő ülésünkre csak két hét múlva kerül sor, és az utolsó találkozó, hogy akár negatívan, akár pozitívan végződjön ez az egész ügy a parlament bürója és az eladó között, jövő héten kell, hogy sorra kerüljön, mert már többször elnapolták, úgyhogy véleményeznünk kell. Az előadó munkadokumentumában elmondja véleményét, ezt már önök is tudják, és úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik elegendő információval, elegendő pontos információval ahhoz, hogy pozitív véleményt adjon. Úgyhogy ő negatív véleményt javasol. Miután hosszasan tárgyaltunk a koordinátorokkal, én, mint az előadó képviselője, de ugyanakkor, mint szakbizottsági elnök is, azt javaslom önöknek, hogy más megoldást keresünk. Ez nem más, mint az, hogy olyan megoldásra találjunk, amelynek keretén belül a Költségvetési Bizottság maximális garanciákat kap azon feltételek vonatkozásában, amely lehetővé teszi a zöld utas megoldást, anélkül, hogy a parlament bürója folytathassa a tárgyalásokat és esetleg le is zárja. Miért? Ha negatív véleményt készítünk, akkor egy dilemma előtt áll, kell, hogy álljunk. Jogi szempontból ez a vélemény nem kötelező, érvényű a büró számára. A büró átléphet rajta. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a Költségvetési Bizottság véleményét nem fogadták el. Vagy ebben inkább hiszek, a büró nem meri ezt megtenni, leáll, veszít, és mi is egy rendkívül kedvező lehetőséget. Nyilván értjük, hogy miért próbálkozik ezzel a büró, tekintettel arra, hogy rendkívül közel van ez az épület a jelenlegi épületekhez, tekintettel arra, hogy költségvetési szempontból is ez a lehetőség. A 2009-es költségvetésben megvannak a lehetőségek, hogy ezt a vásárlást finanszírozzuk a 99 évre való bérletet. Aztán ott van a 22 millió euró a ö, luxemburgi ö, állomás ö, munkálatai miatt. Tehát van lehetőség az ingatlanpiacon, illetve a költségvetésben is. Tehát ha a bűró leáll ezzel a folyamattal, egyértelmű, hogy mi leszünk azok, akik meggátolták a parlamentet abban, hogy megragadja ezt a lehetőséget. Pedig nyilvánvaló, hogy még akkor is, hogyha nincsen elegendő pontos részlet arról, hogy az elkövetkező évek során mi, milyen szükségletei lesznek a parlamentnek, kétségtelen, hogy lesznek. Megváltozik a parlamenti képviselők és az asszisztensek jogi állása, a Lisszaboni szerződés a múlt hét óta új jelenség, amely a parlamentnek új kompetenciákat biztosít, és amelynek értelmében olyan területek nyílnak meg, ahol pillanatilag még nincsenek kompetenciája a parlamentnek. Aztán ott van Horvátország, a bővítési projekt keretén belül például. Ez 125-126 további munkatársot jelent, aztán ott van a többi Balkán ország, stb. stb. Tehát ezen feltételezés alapján a Kobu vállalja a felelősséget, hogy véget vet ennek a lehetőségnek, pedig nyilvánvaló, hogy elég gyorsan további irodahelyiségekre lesz szükség. Úgyhogy ennek az a kockázata, hogyha nem vesszük meg a TREV egyet, akkor három-négy év múlva másfajta ingatlan ügyletekbe bonyolodunk, és kiderül, hogy végül is ez drágább megoldás lesz. Ezért, hogy elkerüljük ezt a dilemmát, a koordinátorokkal egy olyan megoldást találtunk, amely kicsit más lenne. Ezt úgy szeretném illusztrálni, hogy a három színű közlekedési lámpához hasonlítanám. Ez pedig azt jelenti, hogy nem zöld utat adnánk, de pirosat sem, hanem sárgát. Itt aztán ugye nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy E, tagállamaik másképp, ért, és másképp értelmezik a sárgát. Dél-Európában, amikor sárga a lámpa, akkor gyorsan még nyomják a gázt. Északon, hogyha sárga, akkor megállnak az autósok. Hát majd meglátjuk, hogy a, a bürót a dél vagy az észak szelleme hagyja át. De az elképzelés a következő. Tulajdonképpen van egy másik időpontunk is, ami viszont kötelező, ott döntenünk kell. Nevezetesen a költségvetési szempontból, jogi szempontból szükséges átutalás a pénz rendelkezésre áll, de nem a megfelelő sorban. Tehát szükség lesz az átutalásra, ott döntenünk kell néhány hét múlva, hogy adjuk-e az áldást rá, vagy sem. Tehát, az elképzelés a következő. A Kobu elnökét, képviselőjét megkéri, hogy a parlament elnökének ö, a következőket terjeszti elő, XY cikk értelmében a Kobú megvizsgálta a helyzetet, és nem ellenzi a folyamat tovább menetelét. Nem azt mondjuk, hogy pozitív vélemény, se nem azt, hogy negatív. Hát azt mondjuk, hogy jó, beindították ezt a dolgot, megértjük, hogy fantasztikus a lehetőség, úgyhogy mint büró az önök felelőssége felmérni, hogy milyen szükségletek vannak, milyen lehetőségek vannak. Belementek ebbe a tárgyalásba, mi nem ellenezzük, hogy a megkezdett tárgyalások folytatódjanak, de már előre bejelentjük, hogy majd, ha megvizsgáljuk az átutalást, jóváhagyásunk attól fog függeni, hogy megfelelnek-e az alábbi feltételeknek. Itt pedig majd felsoroljuk azokat a dolgokat, amelyek Bokros úr anyagában találhatók, nevezetesen. Sokkal pontosabb információ a vételár kiszámítását illetően, az ingatlan a mai Brüsszel ingatlanárakkal való összevetés sajnálatos módon a jelenlegi gazdasági helyzetben, hiszen eléggé válságos a helyzet, pénzügyi és ingatlan szempontból is. Előnyöket kell ö, összevetni ö, a vásárlás, illetve a bérlés tekintetében. Tekintettel a középtávú ingatlan stratégiára, amit már régóta kérünk, és ezt hónapokkal ezelőtt megígérték, és ahol, amelyről nem hivatalosan azt hallottuk, hogy a bűró következő ülésén kerül jóváhagyásra, de pillanatilag még mindig nem rendelkezünk ezzel az információval. Szükségünk van további pontosításra a szükségletekről is, milyen szolgálatnál hány főre van szükség, illetve milyen ütemezéssel, mert ugye ott van a bővítés, Lisszabon és egyéb más tényezők, illetve a további munkatársak jelenléte milyen mértékben jelenti azt, hogy egy új ö, épületre további ö, helyiségekre van szükség ugye beszéltünk arról, hogy a jelenlegi épületeket sem használjuk ki megfelelően. Relatíve alul ö, kihasználtak ezek az épületek. Aztán vannak még más feltételek is, amelyekre emlékeztetni kell. Amikor a 2010-es költségvetést megvizsgáljuk, illetve azon állásfoglalás tükrében, amelyet Manka úr javaslatára hagytunk jóvá, és amelyet valószínűleg majd a plenáris két hét múlva jóvá hagy szintén. Tehát ezek alapján ö, megfogalmaztunk bizonyos javaslatokat, hogy hogyan lehetne növelni a frakciók és a képviselők számát. Tudnunk kell azt, hogy a büró hogyan kívánja elégíteni ezeket a szükségleteket. Mivel teljes jogú jogalkotók leszünk, Lisszabonnak hála, ezt megfelelően kell gyakorolnunk. Jelenleg ugyanis ez nem így van. A büró úgy ítéli meg, hogy prioritás az ingatlan szükséglet, de elképzelhető, hogy ez nem jó ötlet, hogyha a parlamenti képviselők szükségleteinek kárára történik direkt vagy indirekt módon. Tehát Fermúr javaslata értelmében azért, hogy világos legyen a büró számára, hogy folytathatja tárgyalásokat, ezt javasolnánk, de fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy a végleges döntést akkor hozzuk meg, amikor minden egyes kérdésre válaszoltak, ami teljesen jogosan merül fel részünkről. Tehát ennyi az elképzelésünk, ezzel foglalkoztunk a koordinátorokkal, és az elvi állásfoglalás tehát, amit az önök elé terjesztek, az az, hogyha a Költségvetési Bizottság elfogadja, ez alapján egy levéltervezetet fogok készíteni a parlament elnökének, ezt a koordinátorok eré terjesztem, és a koordinátorok jóváhagyását kérem. Ketten szeretnének hozzászólni, Ferm úr és Düra asszony. Ferm úr. Thanks, Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. Kitűnő összefoglalását hallhattuk mindannak, amit megbeszéltünk a koordinátorok ülésén. Csak néhány pontot hangsúlyoznék ki. Hosszú és nagyon részletes vitát eh, folytattunk a frakcióban. Azt gondolom, hogy itt nem egy európai parlamenti belső ügyről van szó, és nem csak köztünk és a bűróról folyó vitáról van szó, hanem az Európai Unió és a közvélemény között van, folyik ez a vita. Az adófizetők érdekeit is képviselnünk kell, és számos más általános érdeket, ez pedig rendkívül fontos. És különösen egy olyan helyzetben, mint amiben vagyunk, további elemzésére van szükség az épületpolitikának, mielőtt döntést hozunk. Hiszen jelenleg teljesen más helyzetben vagyunk, mint amikor annak idején évekkel ezelőtt meghoztuk azt a döntést, hogy a bérlet helyett meg fogunk vásárolni épületeket. Az árak lejjebb mennek, más típusú bérbevételre is lehetőség van, és ezeket is mérlegelnünk kell. Vannak olyan képviselők, akik szeretnék inkább piros jelzést adni ennek a dolognak, csak akkor, ha világos kiút van mindebből. Nagyon világosá kell tenni a bíró felé azt, hogy amennyiben nem kapunk megnyugtató válaszokat az összes kérdésünkre és felvetésünkre, nemmel fogunk szavazni a költségvetési átcsoportosításra. Ennek világosnak kell lennie. Nem fogjuk egyébként elfogadni azt, hogy bennünket ejtsenek túlszul, az ügy érdekében, és belevonjanak bennünket egy olyan folyamatba, amiből aztán nincsen majd kiút. Ha nem kapunk megnyugtató válaszokat, akkor meg fogunk szavazni a költségvetési átcsoportosításra. Ezt világosá kell tenni a büró felé. Köszönöm szépen, Görán, képviselő Dürán asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én egy kicsit skizofrén vagyok, mert tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, de ugyanakkor alelnök is és a büró tagja. nagyon sokat beszéltünk két napon keresztül a büróról, főleg Vidal Kadrász kollégával, főleg a stratégiáról. Az a tény, hogy inkább vásárlást privilegizáltunk, a témák között volt. Az a tény, hogy ön, elnök úr és a koordinátorok jó utas megoldást talált, javastanak. Én belga vagyok, Belgium déli részéről, úgyhogy én a déli értelmezést képviselem a sárga útnak. Úgyhogy gondolom, hogy Videl Quadras úr szívesen eljönne ide, hogy megvizsgálja a stratégiát, beleértve a válságot, az épületek közelségét, illetve azt a nagyon fontos kérdést, amely ezeknek a épületeknek a gazdasági kezelés. Ez nem ökológiai, hanem pénzügyi kérdés, mert amikor valaki tulajdonos, és intelligensen akarja kihasználni az energiát, a mindenféle ö, ö, víz és egyéb ö, ö, hasznosítást, hát elég nehéz ökológiai módon, gazdaságosan ö, felhasználni az épületeket. Tehát először is egyértelműen szeretnék hallani a felhasználásukat, teljesen jogos ez a kérdés, még akkor is, hogyha tényleg úgy gondolom, hogy két vagy három asszisztens képviselőnként nem tudom, hogy a többiekkel mi a helyzet, de szerintem a legtöbben nem igazán tánctermekben dolgoznak velük együtt, Úgyhogy tényleg fel kellene mérni a jövőbeli szükségleteket, a következő bővítések és a Lisszabon tükrében. Azt hiszem, hogy mivel közel van ez az épület, me- mellettünk van, könnyen megközelíthető, és tényleg piaci áron ajánlják. Köszönöm ezt az opciót, amit a koordinátorok felajánlottak. Szeretném hallani a bűrót is, hogy mit szólnak majd az átutalásig ehhez. De nyilván rendelkezünk azon érvekkel, amelyek alátámasztják azt, hogy nem csak véletlenül hasraütésszerűen döntöttünk így, hanem tényleg alapos átgondolás alapján, úgyhogy még egyszer gratulálok az elnök úrnak és a koordinátoroknak. Köszönöm, alelnök asszony. Heklund úr. Thank you, Chairman. First of all... Köszönöm, elnök úr. Először is el szeretném mondani, hogy támogatom azt a megközelítést, amit az elnök úr képviselt, miszerint megpróbáljunk rugalmas kintot találni ebből a helyzetből. De szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a jelentős tevőnek, a Bokrus úrnak van számos olyan kérdés, kérdésfelvetés, amelyekre nincsenek válaszaink. Mind a, mind a ketten a északról származunk, az én esetemben a sárga inkább piros, mint a zöld, még akkor is, hogy támogatom az elnök urat, de inkább egy zöldet szeretnék, Szeretném, a zöld utat kapna ez a projekt, és nem csak sárgát. Az a gazdasági helyzet, amiben jelenleg vagyunk, nagyon nehéz, és az adófizetőknek meg kell tudnunk magyaráznunk azt, hogy miért használtunk fel annyi pénzt ennek a e, pénz, ilyen sok pénzt ennek az épületnek a megvásárlására, és mire használjuk fel. Új vagyok ebben a szakbizottságban, nincsenek tapasztalataim az épület e, vásárlásokkal kapcsolatban, de tudom, hogy a bürónak van az utolsó, őt illeti az utolsó szó joga és tudom, hogy ha nem kapunk jó válaszokat a felvetett kérdésekre, akkor nem el fogunk szavazni, és muszáj megpróbálni kiutat találni ebből a helyzetből. Nagyon könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a kiútat már nem látjuk. Nagyon remélem, hogy jó válaszokat fogunk kapni majd azokra a kérdésekre, amelyeket a jelentéstevő feltett. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Gájer úr. Gáller úr, parancsoljon először is, elnök úr. Nagyra értékelem az ön megfogalmazását, amikor bemutatta nagyon találékony módon, hogy milyen helyzetbe kerülhetünk. Én Németország északi nyugi, nyugati részéről érkezem, ahol világosan és drasztikusan fogalmazunk. Én a frakcióban, a munkacsoportban úgy fogalmaztam, hogyha plusz igényeim vannak, ezt összehasonlítottam egy olyan helyzettel, hogy ha mondjuk csak egy sertés szeretet szeretnék enni, sertés sültet, akkor nem veszek ezért egy egész disznót. Tehát egy hasonló helyzetben vagyunk itt az épületeknél is. A jelentésben megjelenik egy további igény, 124 plusz személyzetre van szükség, de ebbe még nem számoltuk bele azt, hogy mennyi plusz irodára lesz majd szükség a Lisszaboni szerződésből adódó plusz feladatok miatt. Az európai negyedben 13%-a áll üresen az épületeknek, tehát a parlamentnek nincsen szüksége, tehát nincsen hiány épületekben, hiszen az parlament közelében nagyon sok olyan épület van, amit bérbe lehetne venni, senkit nem fenyeget a hontalanság veszélye. Tudom, hogy belga joghoz kapcsolódik az épület eh, bérlés kérdése. Nekünk 99 évre eh, kell eh, bérleti díjat fizetnünk egy olyan értékű ingatlanért, amelynek értéke sokkal jobban, sokkal magasabb, mint a piaci érték. És Mindez azt mutatja Brüsszelről és az irodai béleti diakról, hogy ezek az árak csökkennek. Tehát jelenleg ez azt jelenti, hogy piaci áron felül vásárolnánk meg egy olyan helyzetben egy épületet, amikor sok épület áll rendelkezésre. Én nem értem, hogy miért kéne ezt az épületet megvásárolni, pusztán azért, mert közel van a parlamenthez. Én támogatom azt, hogy ezt a határozatot úgy, ahogy ön ezt megfogalmazta, ez rendben lenne számomra, de a sárga jelzés csak alig-alig világít, és a piros jelzés már ki is gyulladt. Egy olyan helyzetben, amikor az elnökség a költségvetésért felelősök azt mondják, hogy na jó, rendben Meg kell tudnunk magyar, magyarázni azt, hogy meg kell tudnunk magyarázni az adófizetők felé is, hogy miért van szükség az épület megvásárlására. Salvador. Köszönöm szépen, Salvador. Well, for the time being, there is nothing to explain to no Jelenleg nem tudunk mit megmagyarázni bárkinek is, hiszen átmeneti megoldást, döntést hoztunk. A büró megpróbál eleget tenni a Költségvetési Szakbizottság feltételeinek, amelyet a levélben fogalmaztunk meg. Ez a levél egy hosszú vita után született meg, és a koordinátorok ülése után. Abban állapodtunk a koordinátorok ülésen, hogy el fogjuk küldeni ezt a levelet. Azt gondolom, hogy a bűró átláthatóságot kért, a sürgősségi pontot nem kell elvetnünk, az összes érv a kezünkben van az elfogadás és az elutasítás tekintetében is. Nem azért veszük meg az épületet, mert erre szükségünk lenne. 99 évet rögzít a belga törvény, és mindennek kihatása lesz a végső ára nézve is. És a bürót felhatalmazzuk arra, hogy engedélyt adunk arra, hogy folytassa a tárgyalásokat, és utána a végső döntésünket majd akkor hozzuk meg, hogyha az átcsoportosítás megvalósult. Komoly feltételekről van szó, amelyeket rögzítettünk a levélben, én nem érzem úgy, hogy mi bármi rosszat tennénk, vagy bármi jót, a végső döntést, a pénzügyi döntést elhalasztottuk. Amikor a Költségvetési Szakbizottságnak majd vagy igent, vagy nemet kell mondania az átcsoportosításra, ahhoz fogjuk kötni ezt a döntést, hogy milyen mértékben valósulnak meg a feltételek. Ezek a feltételek korrekt feltételek, én egyet tudok érteni a ma hozott döntéssel. Köszönöm. Monsieur Manka. Köszönöm szépen, Manka úr. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som aj ja vyslovil svoj obdiv. Köszönöm. Én is becsülöm, nagyra tartom azt, amit mondott. Nagyon jól leírta pillanatnyilag a helyzetet. Yes. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Tehát még egyszer köszönöm, elnök úr. Nagyon jól vázolta a helyzetet, igazából nagyon jó, és a helyzet pillanatnyilag sárga színű a közlekedési lámpán. Valószínűleg a közlekedési lámpa sárga színe győzedelmeskedik majd. Fontos az, hogy azok, akik tárgyalnak, azok jól tárgyalnak. Azt mondták az egyik részről, hogy vannak alternatívak, a másik részről azt hallottuk, hogy van pénzünk, hogy vásároljunk. Szerintem egyértelmű jelzésre van szükségünk. Tehát szeretnénk tudni, hogy ha vannak alternatívák, ezek milyen alternatívák, és mindenképpen szeretném azt is tudni, hogy jó feltételekkel vásárolunk, ha vásárolunk. Szükségünk van minden érvre a vásárlás mellett, és szükségünk van minden érvre az alternatívák mellett is. Tehát amennyiben nincsen alternatívánk, akkor vásárolnunk kell, de ezért ilyen magas az ár. Szerintem mindig legyen valamilyen alternatíva, mindig legyen valamilyen B-terv. Elég sok tapasztalatom van, sok ingatlant vásároltam más korábbi tevékenységeim során és mindig úgy tűnt, hogy nem volt alternatívám, aztán kiderült, hogy volt alternatívám. Hogyha volt alternatívám, akkor mindig sokkal jobban tudtam tárgyalni. Köszönöm. Bien, je vous remercie. Alors, j'ai encore Monsieur Grech. Köszönöm szépen. Grech úr, Belder úr, és aztán javaslom, hogy szavazunk. Grech úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én nagyon délről jövök, és leszem, hogy Fermúrnál nem leszek kevésbé bölcsebb. Tehát néhány alapvető megjegyzést. Három éve ugyanilyen vitánk volt. És megállapodtunk itt a szakbizottságunkban egy eredményben, és le is fektettük, rögzítettük, hogy legyen ingatlan stratégiánk. Minden évben ezt megismételtük, és soha nem alakítottuk ki a stratégiát. Remélem, hogy itt az ideje, hogy legyen egy ilyen stratégiánk. Különben költségvetési bizottságként nagyon sok hatalmat veszítünk, hogyha stratégia nélkül cselekszünk. Tehát mindenképpen igazából ezt javasolnám. tökéletesen igaza van. Felder úr. Köszönöm, elnök úr. Már a koordinátorok ülésén is elmondtam, hogy mit gondolok. Hollandiában általában nagyon óvatosak vagyunk a pénzzel, különben megbüntetnek minket. Köszönöm. Köszönöm. Euh, Köszönöm a frappás véleményét. Van egy kérdésem, de ez inkább csak ügyrendi. Az emberek szerintem értik a megoldási javaslatot, és a sárga fénynél vagyunk. De mielőtt elküld egy levelet, elgondolkozhat azon, hogy az embereknek esetleg megjegyzésék lennének, és hogy adja meg a lehetőséget az embereknek, hogy a levelét esetleg kommentálják. Tökéletesen. Nos, kedves kollégák, köszönöm ezt a vitát, amely lehetővé tette, hogy egészen a mélységekig jussunk a témában, és rámutatott arra is, hogy az egész Költségvetési Bizottság ugyanolyan kényelmetlenül érzi magát, mint ahogy mi éreztük magunkat a koordinátorok ülésén. Tudjuk, hogy Dürán asszony elég és kizofrén helyzetben van, úgyhogy mindannyian Dürán asszony vagyunk. Szeretnénk, hogyha menne a funkció, de ahogy Gájer úr is megfogalmazta, el kell számolnunk adófizető választóinknak, és tudom, hogy az Európai Uniónak rendkívül korlátozottak a forrásai. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy minden egyes nemzeti parlamentünk rendelkezik igen ambíciózus ingatlan politikával. És az a stratégia, amely megpróbál közel található épületeket megvásárolni, nem jár gyerekcipőben. Sem északon, sem délen, sem keleten, sem nyugaton nincsenek olyanok közöttünk, akik esetleg kioktathatnának minket. Hozzátenném még a következőt. Haklund úr említette. Öt év múlva fognak minket ö, értékelni. És öt év múlva nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, amikor azt mondják, hogy azért, mert nagyon rövidlátóan tekintettek a dolgokra a Kobuban, az Európai Parlament, amelynek rendkívüli lehetősége lett volna, hogy megszerezzen egy épületet igen közel, egy másik épületet kell, hogy megvásároljon valahol az Isten mögött Brüsszelben. Nos, ez alatt azt értem. 88-an vagyunk. Mi? Kobu? Nem 88-an tárgyalunk az eladóval. Nem a mi felelősségünk a tárgyalás. Hála Istennek! Az unió finanszírozása szempontjából. A büró, vagy a büró által kinevezett alelnök, vagy a főtitkár az egyetlen tárgyaló mi a piros jelzéseket állítjuk be. Nos, ha egyetértenek, természetesen szavazni fogunk róla. Tehát, ha egyetértenek, akkor a koordinátorok javaslata értelmében fogunk eljárni. Aláírok egy levelet, amit előzetesen minden koordinátornak el fogom kül- fogok küldeni, és persze a koordinátorok is a saját hozzá tartozó képviselőkkel is megvitatják. Mindenki ugye ezt szeretné, főleg Fermor és Geyer úr, akik arra utaltak, hogy mit kellene még tudnunk. Ugye felvetettük azt, hogy a, az épület ökológiai jellege is fontos, ezt még talán felvehetnénk a pontok közé, de még mást is. De, tehát, megfogalmazok egy levelet, amelyben nem pozitív véleményt velünk, veszünk be, negatívat sem. Hagyjuk, hogy menjen tovább a folyamat. De sajnálatos módon emlékeztetünk arra, hogy az eladó nem kapta meg azokat a pontos információkat, amikre ö, szüksége lett volna. Ahogy Rehúr mondta, már legalább három éve kérjük a bürót, hogy legyen középtávú ingatlan politikája. Ilyen feltételek között fenntartjuk álláspontunkat az átutaláson, ami az egyetlen ö, módja annak, hogy lehetővé váljon ez az egész tranzakció, attól függően, hogy a büró hogyan válaszol a feltett kérdésekre mert ugye ezek lennének a feltételeink, a pénzügyi válság miatti ingatlanpiac alakulását illetően, hogy ez a politika, amely a válság előtt értelmes politikának tűnt, még ma is az-e, vagy újra kellene számolni, mérlegelni, hogy mi az előnye a tulajdonosságnak, vagy hogyha nem tulajdonosok vagyunk, csak bérlünk. Aztán a szükségleteket kell megvizsgálnunk rövid, közép és hosszú távon. Illetve azt is, hogy a büró hogyan veszi figyelembe azokat a kívánságainkat, amelyeket Manka úr állásfoglalásával fogalmaztunk meg. Tehát azt javaslom, hogy így járjunk el, azzal a fenntartás, hogy lesz tehát egy levél, elküldöm a koordinátoroknak, és csak akkor írom alá, hogyha a koordinátorok jóvágyják. Ezt a javaslatot, ezt a kompromisszumos javaslatot szavazásra bocsátom. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Belder úr? És Vlozovics úr. Ki tartózkodik? Gájer úr tartózkodik. A többség mellette van, köszönöm. Úgyhogy úgy látszik, hogy megérdemeltük a bizalmat. Hát hat óráig akartuk tartani az ülést, de értem, hogy mindenki már türelmetlen, úgyhogy így le is zárom. Köszönöm. Ez plus qu'à écrire.